következő napi rendi pontunk. Az alábbi jelentések rövid ismertetése, Rozier jelentés a visszaélést közérdekből bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedések. A jelentéstevőnek adom meg a szót, négy perce van, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Nos, szokás szerint meg szoktuk köszönni a kollégáknak a segítséget. Ezt szívesen megtenném, de először másoknak szeretnék köszönetet mondani. Antoine Deltournak, Rafael Alénak, Ren Frassonnak, Dönö Robertnek, mindazoknak szeretnék köszönetet mondani, akik egy nap bátor döntés után elkezdtek beszélni. Ez nem könnyű döntés, hiszen a közérdekű bejelentőknek arról kell dönteni, hogy etikusak, etikusan lépnek-e fel, a közérdeket helyezik előtérbe, illetve mérlegeljük el, hogy ez rájuk milyen hatással lesz. Ez az első alkalom, hogy az Európai Parlament a, közér, a közérdekű bejelentők esetében egy jogszabályt hoz meg. Vannak olyan tagállamok, akik ezt már megtették, illetve vannak olyan szervek is, akik ezt megtették. Az Európa Tanács például 2014-ben egy nagyon színvonalas garancia rendszer dolgoztak ki. Egyébként ezt fel is használtuk a munkák során. Beszéltem közérdekű bejelentő, bejelentőkről. Nos, az Európai Parlament sokszor beszélt arról, hogy a közérdekű bejelentőket védeni kell, sok állásfoglalást is szereztünk ezen témában a leaks után, és ugye ez volt a TAX 1 és a TAX 2 szakbizottság fölállításának a előzménye. Ezeknek a bejelentőknek hála az Európai Unió tett valamit, hogy ilyen botrányok a jövőben ne, hozzon, ne jöjjenek létre. De ma ezeket a közérdekű bejelentőket elítélték, bírósági ítélet van érvényben ellenük, felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték őket. Tehát elítélt emberekről van szó. Ezért fontos az, hogy az Európai Parlament ma azt kéri, hogy egy olyan eszközt fogalmazunk meg, amely védeni ezeket a bejelentőket hatékony védelemre van szükség. Azt szeretnénk, hogy a közérdekű bejelentők definíciója lehetőleg tágabb értelmű legyen, tehát nem csak a szokásos munka ügyi viszonyokat próbálnánk meg ezáltal föltárni, hanem bármilyen más módon, bármilyen más közegben létrejött információk is nagyon fontosak. Nagyon fontos az, hogy akkor is megkapják ezt a védelmet a bejelentők, hogyha olyan témában tesznek bejelentést, ahol egyértelmű, hogy a közérdek sérül. Nyilvánvaló az is, hogy amikor valaki bejelentést tesz, akkor valószínűleg utána megpróbálják őket elcsendesíteni, illetve valami módon fellépnek, fellépnek ellenük. Ezeket a fellépéseket, illetve az elnyomásra vonatkozó erőfeszítéseket kell tudni kriminalizálni. Nagyon fontos az is, hogy pénzügyi és jogi támogatást is kapjanak a bejelentők, hogyha erre szükség van. Sokszor nagyon rossz életkörülmények kell, kell megküzdeni ezeknek az embereknek, elvesztették a munkájukat, nincs hol lakniuk, stb. stb. Tehát nagyon nagy szükség van bizonyos esetekben a jogi, illetve a pénzügyi segítségnyújtásra, nem is, beszél, nem is beszélve a pszichés tanácsadásról, Beszéljünk arról is, hogy sokszor nagyon nagy nyomásnak vannak kitéve ezek a személyek. Sokszor egy-egy vállalaton belül helyezkedik nyomás egy közérdekű bejelentőre, ilyen esetben akár a munkáltatónak is lehet az a feladata, hogy megvédje az illető bejelentőt. Tehát segítenünk kell ezeknek az embereknek, sokszor magukra maradnak hatalmas befolyással rendelkező cégekkel szemben. Ezért nagyon fontos az, hogy legyen egy független európai szervezet, amely koordinálná ezeknek a közérdekű bejelentőknek a védelmét. Egy példával élnék, erről beszélünk majd még a hét során. a glifozád témája. Glattaló asszony szólt is a Monsanto cégnek arról, hogy milyen káros hatásai vannak a glifozátnak, a tagállami hatóságoknak is szólt, de teljesen hiába való volt ez. Illetve a parlamenti patkó túloldalán vannak olyan kollégák, akik azt mondják, hogy persze, persze meg kell védeni a közérdekű bejelentőket, de gyakorlatilag mindent megtesznek azért, hogy a sajtóhoz semmiképpen ne férjenek hozzá a közérdekű bejelentők. Korrupcióról, a pénzek nem megfelelő felhasználásáról van szó. Nos, ilyen esetekben nagyon nagy nagyon nagy a jelentősége annak, hogy eljusson a sajtóig egy ilyen közérdekű bejelentő. Mi az értelme a közérdekű bejelentő tevékenységének, hogyha nem jut el a sajtóhoz ez a hír. Úgy gondolom, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy megfelelően tudjon informálódni, és nagyon fontos az, hogy a, hogy a tényfeltáró újságírók munkáját ne nehezítsük meg. Daphne Caruana Galíciáról kell még beszélnem, holnap megemlékezünk róla. Nos, jó lenne, hogy holnap a déli órákban a szavazásnál mindenki e, felelősségteljesen szavazzon. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig spontán hozzászólások következnek. Az első hozzászólunk Soldrova asszony. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót, elnök úr, hölgyeim és uraim. Egyetértek azzal, hogy kell jogalkotási keret, amely megvédi a közérdekből bejelentőket, különösen nemzeti tagállami szinten, hiszen azok a bejelentők, akik úgy döntenek, hogy bizalmas információt adnak illegális tevékenységekről, segítenek a korrupció, a csalás elleni fellépésben, az adóelkerülés, adócsalás elleni fellépésben. Tehát Európai Uniós szinten hozva jogszabályokat, hogy akkor legyünk körültekintőek, mert a ném nem a névtelenségről, hanem a bizalmasságról van szó, hiszen végső valakinek be kell tudni azonosítani a bejelentőt, nem lehet teljesen névtelen. Meg kell védjük ezeket a bejelentőket, ez nyilvánvaló. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy milyen, mit nyerünk a bejelentésektől. Látni kell világosan, mi az előnye ennek, és ugyanakkor tisztában kell tartani a nemzeti jogszabályokat, és nagyon érzékenyen kell eljárni ezek ügyében. Köszönöm. Uh, Madame... Köszönöm. Julie Wardy a szó. Parancsoljon. a közérdeki bejelentők létfontosságú a közérdek védelmében, a közpénz védelmében és az átlátható közérdek, köz, közigazgatási működés szempontjából. A friss botrányok alapján és a máltai újságírónő Daphne Caruana Galizia halála, megilkolása fényében fontos, hogy EU szinten védjük meg a bejelentőket. Ha az ő védelmükkel az újságírókat és az ő forrásaikat is védjük, az NGO-kat, a szólásszabadságot védjük, az igazságot védjük. Büszke vagyok arra, hogy frakcióm olyan fontos szerepét játszott az EU cselekvés előirányzásában, a közérdekű bejelentők védelmében is. Köszönöm Rozier asszonynak, hogy kifejtette ezt e, belé munkát. Láthatóság, demokrácia, sajtószabadság, magas etikai sztenderdek a közintézményekben és a magáncégeknél, azok az értékek, amelyeket megvédünk, amikor megvédjük a közérdekű bejelentőket. Legyünk kemények itt, különösen akkor, amikor fel akarják puhítani a jelentést más frakciók ebben a házban, például a néppárt. Mi az Európai Parlamentben kell, mi vezessünk a nagyobb átláthatóság mert nem elhúzva a függönyt, bezárva az ajtót, szűnyövel a problémákat. Thank you. Köszönöm. Marias képviselő a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Európának több millió munkanélkülie van, több millióan szegények a kontinensen. Hatalmas az államadóság. Egy ilyen időszakban nagyon fontos, hogy fellépjünk az adóelkerüléssel és az adócsalással szemben. A közérdekű bejelentők mindebben fontos szerepet játszanak, felhívják a figyelmet a különböző botrányos ügyekre, Biztosítanunk kell tehát, hogy ezek a személyek megfelelő védelemmel részesüljenek. Meg kell őket védelni a megtorlásokkal szemben. Nagyon nehéz helyzetben vannak ugyanis. Az úgynevezett Lagarde lista, amelyre minden bizonyal emlékeznek, görögországi adócsalási ügyek sorát tartalmazta. A közérdekű bejelentők nagyon fontos munkát végeznek, nagyon fontos feladatot látnak el, és biztosítanunk kell, hogy az általuk szolgáltatott információk megfelelő helyre kerülnek, és meg kell védenünk őket, hogy azt akarjuk, hogy továbbra is feltárják azokat az ügyeket, amelyekre a közérdek miatt fényt kell deríteni. Köszönöm szépen, Iván Jakovcsics képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! A közérdekű bejelentők mindenképpen megérdemlik a teljes körű védelmet. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és mindenkinek, aki részt vett a munkában a dokumentum kapcsán. Jó lett volna már korábban megírni ezt a jelentést. Az Európai Parlament nagyon fontos szerepet tölt be a demokrácia védelmében. Lehet, hogy ebben a konkrét témában egy kicsit lemaradtunk, elmaradtunk a szükséges lépésektől, kicsit gyorsabban is intézkedhettünk volna, de ez a dokumentum nagyon fontos hiányt pótol ezáltal. Horvátországban egy közérdekű bejelentő felhívta a figyelmet az inához kapcsolódó ügyekre, és eh, mind ezt a közérdek érdekében tette, nagyon fontos szerepet betöltve. Szeretném ezáltal hangsúlyozni, milyen fontosak az ilyen jellegű intézkedések, amelyek a közérdekű bejelentőket eh, védik. Fontos, hogy azok oldalára álljunk, akik a jót szolgálják. Köszönöm. Köszönjük szépen! Most pedig Flanagan képviselő parancsoljon. nem elég csak szavakat mondani, amikor a, meg kell védeni a közelükbe bejelentőket. Mindenki azt mondja, nagyszerű emberek ezek, bátrak, hasznosak, mindenki elmondja, kivételes emberek. Ám csak amikor olyan helyzet adódik, amikor nem kell már bátornak lenni ahhoz, hogy valaki közvetékű bejelentést tegyen, amikor normális helyzet lesz ez, akkor mondhatjuk, hogy sikerrel jártunk. Mert jelen pillanatban most tényleg kivételes bátorság kell ehhez, hiszen hazámban például a, a e, e, te nyeled le, hogyha megfújod a sípot, te neked kell lenyelni a sípot, e, téged tesznek tönkre, téged rúgnak ki a munkahelyedről, téged tesznek semmivé. Rengetegszer láttuk hazámban azt, hogy a rendőrségnél dolgozók közérdekű bejelentők hamis pedofilia vádakat kaptak a nyakukba. A rendőrségnél döglött patkányt dobáltak az, a, a, a házukba, mert bejelentést tettek. Meg kell videnünk őket, különben azt mondhatjuk, fogjátok be a szátokat, különben tönkretezik az életeteket. Ezt nem, ezt nem tehetjük, reméljük változik a helyzet. Very much indeed. Köszönöm szépen. Flanagan úr. Nikola Caputo következik. Grazie, Presidente. Da... Köszönöm szépen, elnök úr a közérdekű bejelentők szerepe már évek óta egyre fontosabb, nagyon sok nagyon sok botrány kirobbanása köszönhető az ő munkájuknak, akár az adóztatás területen, akár környezetvédelmi vagy közegészségügyi területeken. Éppen ezért mindenképpen dicséretes a munkájuk, hiszen saját érdekeiket háttérbe szorítják a közérdekhez képest. Megfelelően konzekvens garancia rendszert kell kidolgozni, hogy meg tudjuk védeni ezeket a bejelentőket. Úgy gondolom, hogy egy európai norma keretre van szükség. Például a definíció kérdésében úgy gondolom, hogy a lehető legtágabb értelmű definíciót, megfogalmazást kell, meghatározást kell alkalmaznunk, hogy ez, a, hogy ez alkalmazható legyen a magánszférára, az állami szférára. Daphne Korúan a Galícia esetében, aki, a, aki, egy, aki több botrány kirobbanásában is segítkezett, nos, ott is nagyon, ez az eset is megmutatja azt, hogy rendkívül fontos az, hogy megvédjük ezeket a személyeket. Köszönöm szépen, Moriszkot Kétó következik. Thank you very much, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint Moszkovici biztos elmondta a szakbizottságban múlt héten, az Európai Parlament vezeti az EU intézményeket az adóelkerülés pénzmosás elleni harcban. Ám sohasem tehettük volna ezt, hogyha Antander úr, úr azt mondja, az a Lux Leaks kisziveraktató nélkül, Galicia asszony nélkül, akit múlt héten megölt egy autóbomba ő volt az, aki a máltai hatalmasok és gazdagok adóügyéről számot adott. Ez a két bátor ember adta meg az információt ahhoz, hogy fellépjünk a globális plutokrácia elleni harchoz. Ők azok, akik a demokráciánkat alássák, hiszen az emberek elvesztik a hitüket a demokráciában az ő cselekvései korán. Az egyiket ez egyik bejelentő, feljelentették, hogy elkerülte a börtönt, a másikat megölték nem régiben. Mennyi korrupció marad elrejtve azért, mert akik tudnak róluk, félnek felszólalni. Az a jogszabály, amit ma a parlament javasol, azt a védelmet kínálja bejelentőknek, amelyre szükségük van. Thank you, Madame Kotkato. Köszönöm szépen, Scott Kato asszony. Most pedig Katerina Kínicsi következik. Grazie, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. A Panama Papers, a LuxLeaks ezek a legutóbbi olyan nagy botrányok, amelyek megmutatták, hogy a korrupció, illetve az adóelkerülés nem ismer határokat. Szerencsére voltak olyan emberek, akik úgy érezték, hogy a közérdeket károsító eh, személyeket mindenképpen föl kell fedni. Ezek nagyon aktuális kérdések, védelik kell a különböző bejelentőket, közérdekű bejelentőket. Sajnos a tagállamok, tagállami szabályok között elég nagy, elég nagy különbségek vannak. Vannak olyan esetek is, ahol magukat a bejelentőket büntetik. Egy közös jogszabály keretre van szükség, hogy legyenek megfelelő minimum szabályunk arra vonatkozóan, hogy hogy kell védeni a közérdekű bejelentőket. El kell ismerni, hogy a közérdek érdekében tesznek valamit ezek a személyek. Eh, Köszönjük szépen. Castaldo képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Beszélünk a whistleblowerek védelméről, és arról beszélünk, hogy igazi harcot kell folytatnunk a korrupció ellen és az átláthatóságért. De sajnos a tan, a tények egészen mást mutatnak, eltérő a gyakorlat a különböző tagállamokban. Vannak olyan tagállamok, ahol megfelelő garancia rendszert alakítottak ki, megfelelő védelmi rendszert, és vannak más tagállamok is, ahol büntetik a közérdekű bejelentőket. Úgy gondolom, hogy nem formális védelem van szükség, hanem egy igazi, tartalmas védelmi rendszerre, akár az anonim bejelentőket is védeni kell. Nem hogy ne kelljen félniük a retorziótól, akár a munkaadójuk esetében, vagy másokkal szemben. Éppen ezért szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy meg tudjuk fordítani, hogy megfordítsuk ebben a jogszabályban a bizonyítás terhét. Úgy gondolom, hogy azoknak kell a, biz, azoknak kell a bizonyítékokat felhozni, felsorakoztatni, akik ellen közérdekű bejelentést tett a bejelentő. Az is nagyon fontos, hogy a gazdasági következményeket ne a bejelentőnek kelljen viselnie. Ez jelenti a bejelentők védelmének biztosítás. Külön, ha ezt nem tesszük meg, akkor azt gondolom, hogy a csendünk mindenképpen magáért beszélne. Köszönöm, Kastaldo úr. Végül, de nem utolsó sorban. Yes. Uh, Madame uh, Rohonen Lerner. Ro- Rohonen Lerner asszony. meitä on järkyttänyt maltalaisen rohkean journalistin viikko sitten tapahtunut murha. Köszönöm szépen. Úgy gondolom mindannyiunkat sokkolt eh, Daphne Galicia máltai újságíró meggyilkolása, aki felhívta a figyelmet különböző visszaéléseket. Az ő esete eh, egy szélsőséges eset, és azt mutatja, mi történhet a közérdekű bejelentőkkel, és megmutatja azt, miért kell megvédeni a közérdekű bejelentőket. Különböző intézkedések állnak rendelkezésre. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy azonos feltételeket és azonos körülményeket teremtsünk a különböző EU-s tagállamokban, megfelelő jogszabályokkal kell védelmet biztosítani a közérdekű bejelentők számára, akik felhívják a figyelmet a visszaélésekre, a korrupciós ügyekre és a csalásokra. Köszönjük szépen, mondja az elnök képviselő, Köszönöm szépen, elnök úr. A közérdekű bejelentők nagyon fontosak a különböző társadalmakban, ugyanis olyan emberekről van szó, akik feláldozzák a saját jólétüket, kockára teszik azt azért, hogy a közérdekű információkat nyilvánosságra hozzák. Mindenképpen hálásnak kell lennünk ezért, és megfelelően védelni, megfelelő védelemben kell részesíteni őket. Hogyha arra akarjuk bátorítani a polgárokat, hogy félelem nélkül szabadon nyilvánosságra hozzák a közérdekű információkat, akkor megfelelő tagállami szintű védelmet kell biztosítanunk. Szeretném azonban hangos hangsúlyozni azt, hogy egyszerűen nem lehetséges a teljes körű védelem biztosítása, ahogyan azt a jelentéstevő és különböző kollégák kérik. ugyanis eh, nem minden eset egyforma, és nem lenne okos, eh, különleges szabályokat eh, kialakítani a különböző közérdekű bejelentőkre vonatkozólag. Úgy gondolom, eseti alapon kell dönteni az ügyükben. Köszönöm. Köszönjük szépen. Epitideusz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. a közszektorban, nagyvállalatoknál dolgozó bátor emberek néha előállnak és felemelik a szavukat a csalást, illegalitást, bűn, bűnök, bűncselekményeket, korrupciót látnak, vannak tanúi lehet, lesznek. És általában a korrupció ellen fellépnek. Olyan emberek ezek, olyan állampolgárok, akik elég bátrak ehhez, és sajnos sokszor ők lesznek az áldozatai a bejelentésüknek és a segítő, segítő szándékuknak. Őket büntetik sok esetben, és előfordul, hogy az életüktől megfosztják őket. Holott ők segítik az állam munkáját, a működését, az államnak tehát feladata, kötelessége, hogy megvédje őket intézményszerűen módszereket kidolgozva arra, hogy erősödjön az ő védelmük, az a keret, amelyeken belül felléphetnek, elláthatják feladatukat. Feltétlenül garantálnunk kell azt, hogy olyan helyzet jön létre, ahol az emberek mernek szólni, merik bejelenteni, hogyha bűncselekménynek lesznek tanúi. A jogállamiság létéről van itt szó. Thank you, and now... Köszönöm, és most az Európai Bizottság nevében Dimitris Avramopoulos biztos kap meg megint e szót, parancsoljon, kedves kollégák! Szeretném kifejezni hálámat a jelentéstevőnek a jelentésért, amely nagyon fontos hozzájárulás ehhez a vitához, a bizottság erősen hisz abban, hogy ha megvédjük azokat, akik meghúzzák a véscsengőt, az segít bennünket a komoly jogsértések felfedésében, amelyeket nagyon nehezen találnánk meg egyébként. A közedékű bejelentés egy felfele haladó upstream cselekmény, amely a jog betartatása szükséges, és a közérdeket védi, garantálja. Hat hangsúlyozom azt is, hogy a felelős közérdekű bejelentést meg kell védenünk, amely, amely ténylegesen védi a közérdeket. Meg kell védjük. Természetesen a közérdekű bejelentések tárgyát képező vállalatokat és entitásokat is, hiszen joguk van a védelemhez. Egyensúlyt kell találni a célok között, kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt a célt elérni, hogy tudunk EU, EU szinten hozzájárulni mindenhez. Mint tudják, a bizottság most fejezi be az EU cselekvés hatájának felmérését és értekelését. A nyílt közkonzultációnk, amely ezebben, ezben, ebben az évben folytatunk le, nagyon nagy érdeklődést keltett. 5700 választ kaptunk, ebből 200 ö, szervezetek részéről. Ezek nagy részt online is elérhetőek, ám hat hangsúlyozom azt, hogy a válaszadók túlnyomott zöm, nagy zöme a bejelentők védelme mellett tört láncsát. Az, hogy az Európai Unió milyen szinten támogassa az EU tagállamokat a védelemben, a válaszok szerint legfőképp a következő területek. Egyrészt a csalás és korrupció elleni fellépés. Aztán az adóelkerülés és elleni fellépés, ben lát szükséget a közvélemény támogatásra, és a közegészségügy és közbiztonságvédelme. Az értékelésünk ö, körében egy külső tanulmányt is rendeltünk a bizottság, ami az Európai Unióban való jogi helyzeteket, jogállapotokat mérte fel, célzott kérdőívekkel megközelítve a tagállami intézményeket és stakeholdereket. Az Európai Bizottság 2018 első felében döntött további lépésekről, ennek összefüggésében az önök jelentése nagyon aktuális, és az itt javasolt megoldásokat figyelembe veszük munkák meghatározásakor és elvégzésekor. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm.